Elfogadtuk. 50-55 mellette. Elne. Tartózkodás. Ugyanez a többség, mint az előbb. Elfogadtuk. 50-57 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 50-66 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-67 mellette. 50-67 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-92 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 50-93 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 50-94 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Blogba szavazhatunk 50-90-97-ről. ről 90 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva 50-98 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Következik az 50-99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51.00 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50.31 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 51.01 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5077 mellette ellene tartózkodás elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Következi 51.02 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-24 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, 51-24, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 51-03 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 5104 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5105 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, illetve elutasítottuk, elnézést, 5030 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 5028 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 5106 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 5005 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 5125 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 5062 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-21 szóbeli módosítással, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 50-65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-12 mellette, ellene, elfogadtuk, 5, illetve tartózkodás, elfogadtuk, 51-07 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 50-25 mellett, két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötvenegy tizenhárom mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-33 mellette, ellene. Pillanat, pillanat, egy kicsit gyorsan haladtunk. 50-33 első rész. Még egyszer. Mellette. Ellene. Mi a baj? Az első részt elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 50-34 mellette, Helena. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 50-34, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-68 mellette, Helena tartózkodás elutasítva, 51-29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-75 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-79 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-87 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 51-08 mellette ellene. Tart, ezt ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elutasítva, 58 van, és 50-58 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 50-01 okafogyott, 50-74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 50-59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 50-73 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 50-81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 50-06 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 50-60 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-04 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-71 két részben, első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-83 okafogyott, 50-70 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-08 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-30 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-84 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-09 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-32 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum, megadom a szót minisztasszonynak kérem, hogy ezt magyarázza meg. Igen, ez egy kompromisszumos javaslat, és ez a listában szerepel, kicsit hátrébb. És a következőről van szó. Ezen e, e, e, ezen elő előirányzat egy részét, legalább 30 milliót külön el kell különíteni az phasing out az, az ópium termelés phasing out tervének 5 éves, meg, első 5 évére, azáltal, hogy ezt egy alternatív termeléssel helyettesítjük, annak érdekében, hogy ezen a területen egy megfelelő eredményt érjünk el. 2010. december 16-ig elfogadott új stratégia Afganisztánért jelentésről van szó. Hiba van ebben a ebben az összegben, úgyhogy kérem ezt tisztázza, mondja az elnök. Igen, igen. Val- valóban ezek a számok hibásak. Az első oszlopban, az kötelezettségvállalásokban a hármast le kell venni, tehát 5 millió 85, millió, 85 ezer euró, a kifizetésekben pedig 18 millió. Ez egy hatalmas különbség. Szalafranka úr, néppárt egyetért, jó. Akkor az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most következik az 51-26 első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-27 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az 50-85-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk egyre kevesebben emelik a kezüket. 50-07 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 103 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-13, 50-86 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 64, két első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-14, 50-78 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-38 mellette ellene blokkba szavazzunk. Csak tisztázni szeretném, hogy ez a módosítási blokk mindegyikhez egy, van egy szóbeli módosítás, amely tartalékba helyezi a kért összeget. Alors, on va faire un bloc. Nos, akkor blokkban szavazunk az 5038 tól astól Gatyéri úr módosítóit egybe vesszük, az 50-49-es így ki van mellette. Ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Akkor az 50-20-as következik mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 50-36 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 50-24-est visszavonták, akkor az 50-50-es jön, Gatieri úrét és itt is itt is összevonhatjuk az 50-50-estől az 50-54-esig, tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, az 50-29-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, bocsánat, elutasítottuk, mondja az elnök asszony, a Várjanak, ellenőrizzük elektronikusan az 5029-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Hát akkor mégiscsak elfogadtuk, mondja az elnök asszony. Mit jelent ez? Ez volt az utolsó szavazás. Nincs végszavazás, és akkor ezzel befejeztük, és megköszönöm mindenkinek a munkát. Múnyi asszonynak külön köszönöm. A következő ülés a szakbizottságunknak szeptember 6-án 18 órától. Megköszönöm a türelmüket, és legközelebb találkozunk.